turizmussal foglalkozó európai csúcs is. Köszönöm. Milyen jó érzés, mondja az elnök, hogy az utolsó kérdés éppen az idegenforgalomról szól, szólt, és ilyen pozitív választ kaptunk rá. Megköszönjük a biztos jelölt asszonynak a válaszokat. Hogy fogjuk folytatni? Biztos jelölt asszony, kérem, hogy 5 percben röviden foglalja össze a mai meghallgatást, milyen fontos témákat szeretne kiemelni, aztán az ITRE elnöke Buzek úr lezárja majd az ülést ITRE szempontból, és utána pedig el fogom magyarázni, hogy mik lesznek a következő lépések. Most tehát 5 perce van biztos jelölt asszonynak. Tisztelt képviselő, köszönöm szépen a kérdéseket, és köszönöm az eszmecserét. Nagyon remélem, hogy ez az eszmecsere a jó együttműködésünknek a kezdete lesz. Én bizalommal, nyíltan és rendszeres párbeszédet folytatva szeretnék Önökkel együttműködni. A komoly elkötelezettségemről szeretnék tanúbizonyságot tenni. Én hiszek az egységes piacban rejlő lehetőségekben, és azt javaslom, hogy az elkövetkezendő öt évben fog, folyamatosan azon dolgozzunk, hogy az akadályokat egymás után eltávolítsuk, és próbáljunk olyan megoldásokat találni, amelyek mindenkinek az előnyére válnak. Köszönöm szépen hogy az idejüket rám szentelték, tisztában vagyok ennek a parlamentnek a nagyon jelentős feladataival és megbízatásával. Én az önök rendelkezésére fogok állni, és ennek a parlamentnek valamennyi frakciójával együtt kívánok működni. A kérdéseik után az a benyomás alakult ki bennem, hogy ez a tárca minden frakció számára ugyanolyan fontos, attól függetlenül, hogy a frakciók között vannak véleménykülönbségek. De ez egy olyan tárca, amely lehetővé teszi, hogy a növekedést, a munkahelyeket és a fejlődést megteremtsük. Köszönöm. Uh, thank you very much, Mr. Thank you very much that I survived. És köszönöm szépen, hogy túléltem. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszony. Valamennyi válaszát mondja Jerzy Buzek elnök úr. És köszönöm az áró megjegyzéseket is. Megköszönöm mindenkinek, aki itt ül a teremben, de megköszönöm azoknak is a figyelmét, akik élő adásban az interneten követtek bennünket. Ez egy nagyon fontos, nyilvános meghallgatás volt. A meghallgatás végén hadd mondjak egy olyan dolgot, amire nem volt elég bátorságom, hogy az elején elmondjam, mivel ugyanabból a régióból származom az Európai Unióban, mint Bienkowska asszony. De muszáj, hogy ezt megtegyem, ez egy iparosodott régió, Szilézia, vár közben Bienkowska asszony, tehát ez egy ipari régió, és nagyon-nagyon nehéz volt ennek az iparnak az átalakítása, a szerkezet átalakítása. Úgyhogy ebből a szempontból biztos jelölt asszony rengeteg tapasztalattal rendelkezik, úgy, hogy olyanokkal, olyan tapasztalatokkal, amelyek figyelembe veszik a környezetet is. Gondolok itt az acéliparra, a gépgyártásra és a vegyiparra. Ezek voltak az érintett ágazatok, és itt vannak az ő tapasztalatai is. Hét éves tapasztalata van a lengyel kormányban, és miniszterelnök helyettesi tapasztalatai is vannak. Én nagyon remélem, reménykedem abban, hogy sok lehetőségünk lesz még arra, hogy az elkövetkezendő öt évben hozzáforduljunk, mert valamennyi téma, amelyet említettünk, nagyon fontos az európai állampolgárok számára. Tehát megköszönöm még egyszer mindenkinek, minden kollégának, akik az öt szakbizottságból eljöttek ma ide. Az ITRE, tehát az Ipari Szakbizottság nevében hadd mondjam el a következő jó hírt. Hétfőn 2 óra 30 perckor találkozunk Gratusek asszony meghallgatásán. A koordinátorok ülése pedig ma délután lesz, de társelnök asszonyom Vicky Ford asszony tájékoztatja majd önöket erről, én megköszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, még egy pillanat türelmet kérek Önöktől. Bienkowska asszony, köszönöm szépen, hogy eljött. Eddig túlélte a meghallgatást, de persze a folyamatnak még nem ez a vége. Üljön csak le, üljön csak le, várjon még, várjon még. A, az értékelést is túl kell még élni, mindannyian politikusok vagyunk, és nem értünk egyet mindenben. Ha ez így lenne, akkor persze más lenne az élet, de most még ott tartunk, hogy össze kell dugjuk a fejünket, és el kell döntsük, hogy a többségnek mi a véleménye, pozitívan értékelik-e önt, megfelele a bizottság jövendő tagjának, illetve ehhez a tárcához elegendő-e a szaktudása. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy ha a frakció nem küld képviselőt a koordinátori ülésre, akkor a szavazata nem fog számítani az értékelésben. Ez nagyon fontos, hogy mindenki tudja. Így zajlik az értékelési folyamat, tehát a koordinátorokat tájékoztattam. A belső piaci szakbizottság koordinátorai most ülnek össze zárt ajtók mögött, az ipari bizottság koordinátorai pedig 6-tól 7-ig az 5G3-as teremben, és utána pedig hétkor az Ipari és a Belső Piaci Bizottság koordinátorai együtt ülnek össze az 5G3-ban, valamint a társult szakbizottságok képviselői is eljönnek majd erre az este 7 órás ülésre. Köszönöm szépen még egyszer, tehát most jön a demokratikusan megválasztott kollégák által folytatott értékelés.